Az elnök. Buenos días, queridas amigas, queridos Kedves barátaim, mindenkinek jó napot kívánok! A mai ülésünket ezennel megnyitom. a első napirendi pontunk Dajcs Tamás képviselő jelentése az Európai Beruházási Bankról 2008-as éves jelentésről szól ez a téma, úgyhogy meg is adom a szót azonnal a jelentés tevőnek, Dajcs Tamásnak, akinek négy perce van a jelentés előterjesztésére. elnök úr tisztelt képviselőtársaim tisztelt maystadt elnök úr az európai beruházási bank two thousand and eight évi tevékenységéről szóló jelentés ez a mostani napirendi pontunknak a cme valójában azonban ez a jelentés sokkal többről szól mint az európai beruházási bank két évvel ezelőtti tevékenységének az értékelése. tisztelt képviselőtársaim nap nap után hangzik el azt gondolom hogy most is meg kell erőstenünk hogy korszakhatárhoz érkezett az unió egyrészt a lisszaboni szerződés mintegy fél évvel ezelőtti hatálybalépése másrészt a globális pénzügyi és gazdasági válság annak hatásai és arra adott uniós válasz mindenféleképpen azt jelenti hogy az unió életében egy korszakhatárhoz értünk el. úgy is fogalmazhatnánk hogy a xxi. század második évtizedében az európai unió életében egy új korszak kezdődik. ebben az új korszakban születik meg ez a jelentés ennek az új korszaknak a legfontosabb kérdéseire és kihvásaira kell azt gondolom nekünk az európai parlamentben illetve az európai beruházási bankban választ adni. egy bank egy pénzintézet két esztendővel ezelőtti tevékenységéről szól a jelentés és szokatlan módon mégis azt lehet mondani hogy a globális pénzügyi és gazdasági válság körülményei ellenére egy bank egy pénzintézet tevékenységéről elismerő módon lehet fogalmazni. Kettő esztendővel ezelőtt az európai beruházási bank gyors és hatékony választ adott a kialakuló globális pénzügyi és gazdasági válságra a hitelezési tevékenységének a megerőstésével elsősorban a kis és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek növelésével másrészt azzal hogy minden rendelkezésére álló kapacitással bekapcsolódott az európai unió gazdaságélénktési tervének megvalóstásába. fél esztendővel ezelőtt hatályba lépett a lisszaboni szerződés ez módot és lehetőséget teremt arra hogy az európai beruházási bank szervezeti felügyeleti és tartalmi megújulásának a folyamata tovább erősödjön e tekintetben is érdemi lépéseket tett már two thousand and eight ban a lisszaboni szerződés hatálybalépése előtt a bank. ugyanúgy nyilvánvalóan érezhető és tapasztalható hogy a two thousand and fourteen utáni uniós költségvetési perspektvára tudatosan készül az európai beruházási bank a makrorégiós stratégiák finanszrozásába való bekapcsolódás lehetőségével a vidékfejlesztés az új energiaforrások a zöld beruházások és infrastruktúrafejlesztés támogatásával. ugyancsak fontosnak érezzük ezért is jelenik meg a jelentésben hogy az európai beruházási bank kapcsolódjon be az elfogadásra kerülő eu thousand and twenty as stratégia finanszrozásába amely stratégiának a középpontjában a munkahelyteremtés áll és ez a megfontolás vezette a munkahelyteremtés támogatásának a megfontolása vezette az európai beruházási bankot a kis és középvállalkozások támogatását illetően is. két kérdésre szeretném még végül felhvni a figyelmüket fontosnak érzem azt hogy az európai beruházási bank a jövőben is segtse az európai unión belül meglévő infrastrukturális kettészaktottság megszüntetését fontos azoknak a programoknak a támogatása amely programok segtik az unió infrastrukturális sznvonalának kiegyenltődését. és végül de nem utolsó sorban az elmúlt esztendőkben az európai beruházási bank mindig megkapta az európai parlament részéről a tevékenységéhez szükséges támogatást. én úgy télem meg az elmúlt hónapok előkésztő munkái alapján hogy a jelentésben megfogalmazott konstruktv kritikák mellett továbbra is megkapja az európai parlamenttől a bank a tevékenységéhez szükséges támogatást. köszönöm a figyelmüket és érdeklődve várom a vitát. Köszönöm szépen, Deutsch úr! Most pedig megadjuk a szót Mésta Túrnak, aki az Európai Beruházási Banktól érkezett hozzánk. Merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők. Először is engedjék meg, hogy megköszönjem azt, hogy meghívtak engem a mai napon a plenáris ülésre. Azt hiszem, hogy ez egy folyamatba, egy tradícióba illeszkedik, és azzal szeretném kezdeni, hogy megköszönöm Dajcs úrnak a munkáját, a jelentéstevőként végzett tevékenységét, nagyon jó jelentést kaptunk, de mm, nem csak Dajcs úr, hanem más urak is a szakbizottságtól ellátogattak hozzánk az Európai Beruházási Bankhoz, és ott pontos kérdésekkel mm, próbálták felmérni a helyzetet. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm ezt a remek együttműködést. Igazából az Európai Beruházási Bank az egyetlen olyan nemzetközi intézmény, amely parlamentnek felel. Ez szerintem rendkívül jó, ugyanis ez azt jelenti, hogy az Európai Parlamenttel erősödik a párbeszédünk, és ez elengedhetetlen ahhoz, hogy be tudjuk, ter- be tudjuk tölteni szerepünket, speciális missziónkat. Igazából mi egy bank vagyunk, de az Európai Uniós politikák szolgálatába állítjuk tevékenységüket. Ahogyan Dajcs úr is elmondta már, megpróbáltunk tenni valamit a válság ellen 2008-ban már, hiszen a Lehman Brothers 2008-ban ment csődbe, és azután az ECOFIN miniszterek tanácsa azt kérte tőlünk, hogy a reálgazdaságba nyújtott hiteleink összegét emeljük. Ezt meg is tettük, és azt kell, hogy mondjam, hogy sikerült elkötelezettségeinknek, vállalásainknak megfelelnünk, ugyanis 58 milliárdtól 71 milliárdra emelkedett a hitelkihelyezésünk, ez 38%-os emelkedés. És ez az emelkedés tulajdonképpen három szektorra koncentrálódott, olyan területekre, amelyeket a parlament és a tanács prioritásként emlegetett. Az első ilyen terület az az, hogy tegyünk valamit az olyan országokért és régiókért, amelyeket a leginkább sújtott, sújtott a válság, és ebben az esetben az úgynevezett konvergencia régióknak nyújtott hiteleinket emeltük, és voltak olyan országok is ezek között, amelyek nagyon nagy nehézségekkel küzdöttek a válság miatt, például Magyarország, Litvánia, Románia rengeteg hitelt kapott. Ez egyébként azt is megmagyarázza, hogy most Görögország lesz a figyelmünk középpontjában, hiszen nemrég meg is egyeztünk a görög kormányjal abban, hogy meg fogjuk, emelke, meg fogjuk emelni a Görögországnak nyújtott hiteleinket ezt azért is tesszük, hogy segítsük az általános gazdasági válságban való kilábalást. Aztán a második fontos terület, privilegizált terület, a KKV-k, a kis- és középvállalkozások területe. Ezen a területen megpróbáltuk növelni hitelkihelyezésünket, ugyanis csak így tudjuk jobban ellenőrizni azt a 12 milliárdot, amelyet a kis és középvállalkozások területének adtunk. A harmadik fontos terület, prioritásként kezelhető terület a éghajlatváltozás, a klímaváltozás elleni harc. Az elmúlt év során 17 milliárdot fordítottunk olyan projektek hitelezésére, amelyek konkrétan az üvegházhatású gázok okozta károk csökkentését célozzák. Azt hiszem, hogy sikerült megtartanunk azokat a kötelezettségeket, amelyeket vállaltunk az európai gazdaság élénkítés és a gazdasági válságból való kilábalás területén. Három nagy kihívást látok a következő évek szempontjából a bank és egyáltalán az Európai Unió előtt. A jelentéstevő is rámutatott arra, hogy nagyon fontos az, hogy az Európai Unió továbbra is erőfeszítéseit bizonyos területeken összpontosítsak. Gondolok arra, hogy például a 2020-as európai stratégia, amely egy új stratégia, amelyről éppen most vitatkozik a tanács és a parlament. Nos, hát ezeknek a projekteknek, vagy ehhez a stratégiához kapcsolódó projekteknek, az innovatív projekteknek a finanszírozásában szeretnénk mi is létre, részt venni itt a bizottság és a bank közötti közös erőfeszítésekre van szükség, tehát újfajta pénzügyi konstrukciókra. Aztán a másik nagy kihívás a bankon kívüli ö, résztvevők. Az Európai Bizottság Kandeszú úr és a Bölcsek Tanácsa által ö, meghatározott ö, prioritásokat követve. Arra gondolok, hogy tegyük az egész rendszert már sokkal hitelképesebbé. Tehát arról van szó, hogy az Európai Bizottság azt javasolja, hogy harmonizáljuk a külső mandátumokat. Itt olyan projektekről van még szó, amelyek a klímaváltozás elleni harcba illeszkednek. Ez pedig rendkívül fontos terület az Európai Beruházási Bank számára, de más bankok, más európai intézmények számára is fontos terület ez, hiszen az Európai Unió Kopenhágában kötelezettségeket vállalt, fontos kötelezettségek voltak ezek, a Fast Track Financing eszközeivel is támogatni kívánjuk ezeket az erőfeszítéseket, és azt hiszem, hogy az Európai Beruházási Bank fontos hozzájárulásokat tehet a klímaváltozás elleni harcban. De persze vannak más olyan pénzügy, nemzetközi pénzintézetek is, amelyekkel egy platformot, egyfajta hálózatot tudunk létrehozni annak érdekében, hogy a fejlődő világban lévő országokban megvalósítandó projekteket tudjuk támogatni. Egy francia bank például már jelezte részvételi szándékát, és velük, illetve más partnerbankokkal megpróbáljuk majd kidolgozni ezeket az új pénzügyi konstrukciókat. Tehát ennyit szerettem volna elmondani figyelemfelhívásként is egyben a jövőben előttünk lévő nagy kihívások miatt. Elnök, nagyon szépen köszönöm. Most pedig megadom a szót Oli Rén biztosnak. La, de, de, de la Señor Presidente. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Az Európai Bizottság részéről szeretnék Dolcs úrnak köszönetet mondani a kitűnő jelentéséért, és szeretném üdvözölni Filip Maistat elnök urat is itt a plenárison, és szeretném neki is megköszönni az óriási erőfeszítéseket, amelyeket a befektetési bank tett annak érdekében, hogy le lehessen küzdeni a válság hatásait, illetve hogy megvalósuljon az európai gazdaság élénkítési terv. Különleges körülmények között különös, különleges kérést intéztünk a bankhoz, hogy azonnal cselekedjen, és folyósítson több hitelt. A kitűnő pénzügyi minősítés által sikerült ezt megtennie a banknak, még akkor is, hogyha a piacot nehéz, idő, nehéz idők sújtották a növek, megnövekedett területek azokat a területeket érintették, amelyek nagyon fontosak a parlament számára is, például a KKV-kat, a klímaváltozáshoz kötődő programokat, illetve a konvergencia területekre történő befektetéseket érintették ezek a programok, hiszen ezeket a területeket nagymértékben sújtotta a gazdasági lassulás. Ezen kívül az EBB közösen a Fejlesztési Bankkal és a Világbankkal támogatni tudta a pénzügyi szektort Közép- és Kelet-Európában, ahol ugyancsak nagyon nehéz helyzet elő, állt elő. Az EBB-nek nagyon fontos szerepe lesz abban, hogy végre lehessen hajtani az EU 2020-as stratégiát, mégpedig azáltal, hogy infrastruktúra, befektetéseket, zöld technológia, innovációkat, illetve KKV-kat fog támogatni. Szeretnénk növelni azt is, hogy kombináljuk az EU támogatásokat az EBB pénzügyi eszközeivel, mind az EU-n belül, illetve kívül is, beleértve ebbe a konvergencia területeket is, ahol az EBB nagyon fontos szerepet játszott abban, hogy növelje a struktúrális alapok felvételi képességét. külső területen elégedett vagyok a középtávú áttekintésével az EBB külső mandátumának, amelyet a Kamdeszi jelentés is támogatott, és amelyben azt a következtetést vonták be, hogy az EU garanciája az EBB-nek hatékony és erős eszközei a magas pénzügyi ö, támogatásoknak a Kamdeszú jelentés számos jó javaslatot is tartalmazott, az azzal kapcsolatban, hogy lehetne az EU tevékenységeit az EBB külső mandátumával egyeztetni, hogy hogyan lehetne növelni az együttműködést az EBB-vel illetve az Európai Fejlesztési Bankkal, és ennek kapcsán építettek az Európai Parlament 2007-es jelentésére is. Nagyon fontos, hogy a két bank között jobb legyen az együttműködés, és örömmel láttam azt, hogy hogy az EBB és az ERBD már egyességre juttak az együttműködésüket illetőleg. Ez mindenképpen alapot fog képezni majd egy globális háromoldalú megalapodás irányába az Európai Bizottsággal, amely a meglévő megalapodásokat fogja helyettesíteni. A fő ö, eredménye a félidős áttekintésnek az az a jelentés, ö, amelyet a ö, bizottság ö, nyújtott be a parlamentnek, illetve a tanácsnak is, és ö, úgy gondolom, hogy ezt nagyon kiegyensúlyozott javaslatnak fogják tartani. Itt figyelemmel vesszük az Európai Parlament aggájait, ajánlásait, és megpróbálunk koncentrálni a külső mandátumra, illetve a legfontosabb politikai területekre, ott, ahol az EBB-nek nagyon jó eredményei vannak, például a klímaváltozás, a szociális-gazdasági témák, illetve a helyi magánszektor fejlesztése kérdése. De nagyobb hangsúlyt kell fejtetni a fejlesztési aspektusokra is a finanszírozás kapcsán. Tehát tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők, végezetül mindenképpen konstruktív, gyümölcsöző vitát várunk önökkel, illetve a tanácssal is az elkövetkező hónapokban ezen javaslattal kapcsolatban. Reméljük, hogy eh, ismételten első olvasatban sikerül majd megállapodnunk, annak érdekében, hogy a jogi stabilitás folytatódjon a külső vonatok esetében is, amelyel már sokkal hatékonyabban tudjuk elérni az Európai Unió külső politikai célkitűzéseit. Köszönöm. Köszönöm szépen, Rén biztos, aki a bizottság nevében szólalt fel, most pedig az Ekon szakbizottság nevében Győri Enikő kapja meg a szót a gazdasági és pénzügyi bizottság az általa a riporthoz megfogalmazott véleményében azt az álláspontot fogalmazta meg hogy az európai beruházási bank jól vizsgázott válságkezelésről two thousand and eight ban. mi is várható egy fejlesztési banktól krzis idején? elsősorban az hogy likviditásteremtéssel megpróbálja pótolni a kereskedelmi bankok hitelezési tevékenységének a visszaesését azt mondhatjuk hogy az eib two thousand and eight tól kezdve folyamatosan növelte a kedvező kamatozású hitelek nagyságrendjét és kötelezettséget vállalt hogy two thousand and nine és two thousand and ten során is évente fifteen milliárd euróval több forrást helyez ki a kis és középvállalkozások számára. miért is olyan fontos ez? természetesen azért mert ők a legnagyobb munkahelyteremtők és nekünk jelenleg európában a foglalkoztatási problémák okozzák a legtöbb gondot munkahelyeket kell teremtenünk abban is jól vizsgázott a bank pontosan ebből a szempontból hogy hogyan csoportostott át az egyes célterületek között. a bank jelentős mértékben a kis és középvállalkozások felé fordult és segtette őket hogy minél előbb magukra találjanak. a bizottság három olyan területet ajánlana maystadt elnök úr figyelmébe ahol szerintünk a bank működését még hatékonyabbá átláthatóbbá lehetne tenni. az első hogy még inkább forduljon a bank a válság által leginkább sújtott országok felé ezzel is növelve az unió belső kohézióját. a második hogy a bank ne csak nagy kereskedelmi bankokkal kössön partnerszerződést a kis és középvállalkozások finanszrozására hanem a regionális bankokat takarékszövetkezeteket is vonja be a partneri körbe hiszen ezek az intézmények ismerik a legjobban a piacokat. végül harmadik pontként szükségesnek tartjuk hogy a partneri körben levő pénzintézetek az fifty os eib társfinanszrozásból származó nyereség legalább twenty át legyenek kötelesek átengedni a finanszrozott smi knek vagyis többet mint ahogy azt a jelenlegi szerződések előrják. összességében tehát azt mondhatjuk hogy az eib jól vizsgázott azóta is élen jár hogy megfelelő válaszokat adjon a krzisre de további közös erőfesztések vannak szükségesek hogy a bizottsággal tehát az európai bizottsággal és az európai fejlesztési bankkal különösen a munkahelyteremtés terén előrelépést érjünk el. köszönöm szépen! Köszönöm szépen a Regionális Fejlesztési Bizottság nevében. Egy percre megadom a szót képviselő asszonynak. Jó reggelt kívánok, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos úr! A Regionális Tagbizottság nevében szeretném megköszönni a jelentést, illetve szeretnék köszönetet mondani a jelentés készítőjének is. A Regi Szakbizottság üdvözli a, e, a, jó a, e, minősítését az EBB-nek, és megalapítjuk azt, hogy a gazdasági és szociális konvergencia, és főként az EU kohéziós politikának konvergencia pillére az EBB legfontosabb céljai közé tartoznak. Azt is, annak is örülünk, hogy összesen 21 milliárd eurót adtak ki, vagyis a 41%-át a hiteleknek konvergencia célokra adták ki. Ezen kívül szeretnék kitérni azokra az intézkedésekre, amiket a bizottság tett meg, annak érdekében, hogy a bank stratégiáját kiemeljék, annak érdekében, hogy még hatékonyabbá tegyék a munkájukat. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, most következnek a képviselők, és először két percre az Európai Néppárt nevében Jean-Pierre Odi kapja meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Első szavaim Méstat úr köszöntését illetik, és ugyanakkor szeretném a biztost is köszönteni köreimben, és annyit szerették elmondani a jelentéstevőnek, hogy óriási munkát végzett. Köszönjük szépen ezért ezt. Az Európai Beruházási Bank tulajdonképpen egy kormányközi bank, és ennek nagyon örülünk, és Meistat úr és az ő munkatársai is az Európai Parlament képviselőivel nagyon jó együttműködést alakítottak ki az évek során. Nagyon fontos területekkel foglalkozik az Európai Beruházási Bank, hiszen olyan missziókat teljesít, amelyek a felügyeleti rendszerhez is kapcsolódhatnak, ugyanis itt egy olyan nemzetközi bankról van szó, amely nem tartozik elszámolással semmilyen, euró, semmilyen nemzeti felügyeleti, bankfelügyeleti rendszernek. Éppen ezért szeretnénk azt elérni, hogy prudenciális értelemben is ellenőrzési jogokkal bírjon. Vannak olyan tagállamok, amelyek ezeket ezt nem támogatják, de azt hiszem, hogy nem lehet azt a gyakorlatot folytatni, hogy a Európai Beruházási Bank egyre több feladatot kap, de ugyanakkor prudenciális ellenőrzési feladatokat nem kap. Ugye itt energia, mindenféle infrastruktúrális projektek finanszírozását tűztük ki célul, ezt meg is tette az Európai Beruházási Bank. Éppen ezért azt szeretném javasolni, hogy a 2020-as stratégiában egy ezer milliárdos beruházási projektet kellene beiktatnunk, innovatív pénzügyi eszközökre van szükség, és reméljük, hogy az Európai Unió is részt fog venni a bank munkájában és irányításában, ugyanis így jobb lenne a szinergia is az intézmények között. Köszönöm szépen, Odi úr! Most pedig a szocialista frakció nevében egy perccel kapja meg a szót Iván kolléga. Mulțumesc. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt hiszem, hogy mindannyian egyetértünk abban, hogy az Európai Beruházási Bank olyan európai projekteket támogat, amelyek minőségi projektek. Tehát ezek a projektek nagy sikertörténeteknek is leírhatók. Ennek a banknak sikerült megőrizni a 3-as A hitel minősítési besorolását, és mindezt annak ellenére, hogy Európában a gazdasági és pénzügyi válság dühöng gyakorlatilag, és három gondolatot szeretnék ebből a szempontból kiemelni. Egyrészt itt vannak azok a hitelek, amelyeket a jövőben is az Európai Unió 2020-as stratégiájának szolgálatába kell állítani. Második pont, a hiteleket olyan beruházási projektekre kell folytatni, fordítani, amelyek az Európai Unió működését is segítik. És harmadsorban az Európai Bank, Beruházási Banknak támogatnia kell egy sokkal erősebb és stabilabb pénzügyi és gazdasági klíma kialakulását. Köszönöm szépen. A liberális frakció nevében két és fél percre Oli Schmidt kapja meg a szót. Köszönöm, elnök úr. Biztos úr. Mestett úr. Meg szeretném köszönni a jelentés szerzőjének, a vélemény szerzőjének ezt a kiváló munkát. Jogosan dicsérjük a beruházási bankot az elvégzett munkáért, mert gyorsan reagált a válságra, amely egyes országokra konkrétan lecsapott. Ennek eredményeképpen meg tudtunk birkózni a válság legnagyobb kérdéseivel. Én is fontosnak tartom azt, hogy növelni kell a hitelezési kapacitást. Az Európai Beruházási Banknak nagyon fontos szerepe lehet a kis és középvállalkozások megsegítésében. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni, ugyanis csak ezekkel az új befektetésekkel lehet a ott annak hatásait valamelyest enyhíteni. Amint tudják, 100 millió ember vált munkanélkülévé a kis és középméretű vállalkozások körében, és az EIB-t meg kell erősíteni, hiszen ennek a banknak van egyedül stratégiája a következő évtizedek munkahely teremtésére vonatkozóan. Egyszerre több intézkedésre van szükség, arra is szükség lenne, hogy végre a közlekedési hálózat meg lehet, megfelelően működjön, mert a növekedésnek egyik alapvető feltétele a megfelelő közlekedés. Elnök úr, az egyensúlytalanságok kezelése érdekében, amelyre az EIB is törekszik, fontos, hogy egymásra építsenek az európai intézmények, az EIB EBB e potenciájával éljenek. Mi liberálisok úgy gondoljuk, hogy a beruházási bank megfelelt a parlament által számára korábban adott ajánlásoknak, több évve ezeknek a szellemében működik, munkálkodik, és reméljük, hogy a jövőben is példaértékű lesz a működése más európai intézmények számára is. Láttuk, hogy a nők részesedése az EIB munkájában még mindig nagyon alacsony, csak 20%-a az ott dolgozóknál nő. Szeretném ez alkalommal megragadni a lehetőséget arra, hogy erre az aspektusra is felhívjam a figyelmet, hiszen 2008-ban kimondtuk már, hogy mennyire fontosnak tartjuk ezt a szempontot is. Köszönjük, Schmidt úr. Most pedig a zöldek részéről Lambert úr kapszol. Kedves kollégák, biztos úr, Mélystat úr, szükségünk van olyan bankokra, milyen az övé, hiszen a kereskedelmi bankok megmutatták azt, hogy igazából az általános érdekek ellen léptek fel, és nem teljesítették már korábbi hitvallásukat. Éppen ezért van szükség az olyan bankokra, mint az önöké, és az a véleményem, hogy az Európai Beruházási Banknak egyre több szerepet kellene adni. Hogyan is képzeljük el az önök szerepét, hiszen önök egy közbank, hát katalizátor szerepet szánunk önöknek, nem lehet az összes piaci szegment az önök tevékenység által lefedni, de azért mégiscsak a társadalom, a gazdaság átalakításának katalizátoraként kell, hogy önök hassanak, hiszen kritikus időket élünk. Egyrészt megpróbáljuk egyre inkább feszegetni a bolygónk ellátóképességének határait, és ugyanakkor a szociális kohézió természetesen az Európai Unión belül és általában az Európa általában a világban, tehát a bolygón is a szociális kohézió szintén fontos gondolat. Ami az önök beruházásait illeti, főként energiaprojektek területén 2009-ben ezek három negyede a 9. és 20. századi technológiákat támogatták, és csak egy negyede az új 21. századi technológiákat. Mi azt szeretnénk, hogyha 2010-ben és azután megfordulna ez az arány, tehát az energiaprojektek három negyede egy energia szemléleti átalakítás támogatnának, és a zöld energiaforrásokat tudnák támogatni. Úgyhogy ezt szeretnénk elérni. Köszönjük szépen! Köszönöm szépen, most pedig a HCR e frakció nevében Csárnecki úr következik. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Azzal kezdeném, hogy eh, a jelentés készítőnek, Deutsch kollégámnak gratulálok a kitűnő munkájához. Valóban ambiciózus a célkitűzés, amit láthatunk itt. A növelés, amelyről beszélnek, úgy gondolom, hogy ez nagyon fontos az európai állampolgárok, a választók az, számára az, hogy lássák, hogy mennyire fontos az Európai Befektetési Bank a KKV finanszírozása szempontjából. Az, hogy a hitelmennyiséget növelik, az nagyon-nagyon fontos. Főként most a krízis idején, kell azokat a szektorokat támogatni, amelyek fontosak a munkahelyteremtés szempontjából. Lengyelként, kelet-európaiként nem mondhatok mást, mint azt, hogy nagyon fontos számunkra az, hogy az EBB nagyon is támogatta az átalakulásunkat, és ennek nagyon örültünk, és az EBB szerepvállalása illetve a strukturális alapok nagyon fontosak voltak. Köszönöm szépen. Köszönjük, Csáneszki úr. Most az FD frakció képviseletében Andrászán asszony kap szót. Amikor megnézem ezt a szöveget, megdöbbent, hogy hány cég szorulna még szükségre, miközben a General Motors, az Electrolux kapják a pénzeket az EIB-től is. Hogyan lehetne az európai gazdaságot hitelekkel megmenteni? Sajnos egyelőre még nem teremtünk munkahelyeket, hanem még mindig exportáljuk a munkahelyeinket európai pénzekkel. Az Electrolux például ugye 250 milliót kapott új facilitások képítésére Lengyelországban, Romániában és Magyarországon, amint ezeket megépítette, azonnal az Egyesült Királyságban megszüntette a gyárát, és több mint 2000 munkahelyet szüntetett meg Angliában. Tehát e, e, európai pénzekkel ne finanszírozunk már ilyesmiket. Ha munkahely exportot támogat az EU pénz, akkor jobb, ha nem létezik. Most pedig a függetlenek nevében egy perce megadom a szót Péter Mártin úrnak. Perdón, sí, perdón, no está el señor Hans. Illetve, hogy elnézést kérek, mondja az elnök, nincsen itt, úgyhogy Mölcer úr fog helyette beszélni. Köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon jó, hogy foglalkozhatunk az éves jelentést, és azt láthatjuk, hogy az EBB egyre inkább növelte az eszközeit, és így reagált a válságra. Főként a KKV-knak adott hitelnek kell a legfontosabbnak lenni, és ezt kell még jobban kiépíteni. Azonban biztosítani kell azt, hogy a hitelek valóban megérkeznek a vállalatoknál. A felügyelettel kapcsolatban mindenképpen támogatom azt, hogy legyen egy Európai Bankfelügyeleti Hatóság. Ez ennek megfelelő kompetenciával kell rendelkeznie, és olyan mandátumot kell kapnia, hogy a határokon átnyúló bankokat is ellenőrizhesse. Az, mi az Európai Befektetési Beruházási Bankot illeti, nagyon fontos az, hogy mindent megtegyen a válság idején, és elkerülje az Európai Újraépítési Bankkal esetlegesen az átfedéseket. Köszönöm szépen Mölcer kollégának. Most ez volt a frakciók nevében történő felszólalások köre. Most pedig rátérünk a további felszólalókra, és először másfél percre Kelly úr kapja meg a szót go magad ucrán én tím lesz mikor lekehe tajg mala. Köszönöm szépen, elnök úr. Én is uh, hallom azokat a dicsérő szavakat, amelyeket a befektetési bank kap. Ugyanakkor látható módon a magánbankok körében nagyon sok etikátlan történet zajlik ezekkel a bónusz csomagokkal, rossz irányítással. Mivel az elnök leszögezte itt is, és tudja, hogy a parlament számára, parlament szemben elszámolásra tartozik, jól állta meg a helyét a válságban, jól vezette a bankját, és tett azért is, hogy a kis és középméretű vállalkozások ne szenvedjenek csorbát, már amennyire ugye lehetséges. De elérje valóban a kis és középméretű vállalkozásokat minden segítség, amelyeket számukra a bank adni kíván. Hallok olyasmit is, hogy egyes cégek elutasítják a támogatást. Inkább csődbe mennek, Írországban legalábbis volt erre példa, és gyakran a társfinanszírozás hiányzik, például az állam 22 millióval kellett volna, hogy megtámogassa a projektet, és erre nem volt képes. Vannak arról is híreink, hogy a KKV-ket a közvetítő bankok mégis hátrányos helyzetbe hozzák. A parlament talán segíthetne ebben félbeszakítja az elnök. A felszólott Gájer úr kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Más tett elnök úr, tisztelt Rén, biztos úr, és tisztelt Deutsch úr, a kiváló munkát önnek is meg szeretném köszönni, de a Beruházási Bank igazgatójának elsősorban, aki példaértékűen vezette bankját a gazdasági válság közepette, és meglévő lehetőségeit jól használta föl a költségvetési ellenőrzés szempontjából a beruházási bank nagyszerű, hogy meg tudta őrizni az AA besorolását, és politikailag is megbízhatónak bizonyult mind a hat fő programja, illetve a klímaváltozással kapcsolatos programja is. Ezek további támogatást érdemelnek tőlünk, és Nekünk is fejleszteni kell persze felügyeleti eljárásunkat, például a befektetési eszközök tekintetében. A frakció szempontjából azt tartom el, fontosnak elmondani, hogy az offshore pénzügyi központokkal kapcsolatos politikáját a beruházási bank most átdolgozza, és igyekszik intézkedéseket hozni annak érdekében, hogy az ő pénzei semmilyen módon ne kerülhessenek ilyen paradicsomok markaiba. Köszönöm szépen, Sárga Renz következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Beruházási Bank bank és intézmény egyben. Bankként nem szabad, hogy el az, hogy tartozik elszámolással egy intézménynek, és hogy egyben intézmény is, és fordítva is igaz ez. Tehát nem szabad, hogy a finanszírozás feladatain ne megfelelőképpen lássa el. Gondolok itt például a fejlődő világban betöltött szerepében. Az Európai Unió, az Európai Bizottság és a tagállamok, valamint a másik oldalon az Európai Beruházási Bank fontos projekteket vezetnek a harmadik világban is, de azért mégiscsak jó megoldás volt ez a fajta intézményi konstrukció, hiszen láthattuk azt, hogy milyen problémákkal küzdött a világbank. Óvatossággal kell megközelíteni ezeket a projekteket, és azt hiszem, hogy az Európai Beruházási Bank ilyen megközelítést alkalmazott, úgyhogy továbbra is támogatom a Beruházási Banknak a harmadik világban betöltött szerepét és az ottani projektek támogatását. Elnök, köszönöm szépen! Batu képviselő következik egy percben. Köszönöm szépen. Elnök úr és kedves EBB elnök úr. A 2008-as jelentésben nagyon fontos szerepet kapott az a gondolat, hogy az Európai Beruházási Bank az Európai Unió fő célkitűzéseit is betöltse. Ilyen például a jordániai öm, öm, atomerőmű projekt finanszírozása, ugyanis ez a hármas cikkbe ütköző lenne, és ez a hármas cikk pedig kimondja, hogy az Európai Unió hozzájárul a világ fenntartható fejlődéséhez. A nukleáris energiára vonatkozó fejlesztési projekt egy jordániai 2016-ra megvalósuló atomerőmű formájában ennek a finanszírozására egy kérelem érkezett az Európai Beruházási Bankhoz. Én azt szeretném kérni, hogy a Beruházási Bank gondolja ezt át, hiszen itt inkább a szél energiát, illetve a napenergiát kellene Jordániában támogatni, ugyanis ezek a fenntartható energiaforrások, meg megújulóak, és ezek jelentik a jövőt számunkra. Ennyit szerettem volna elmondani az atomerőművek projekt finanszírozásával kapcsolatban általánosságban is. Elnök Koval képviselő kapja meg a szót egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr! Ukrajna stabilitása nagyon fontos célja az Európai Unió tagállamainak, hiszen itt az egyik legfontosabb és leg, hozzánk legközelebb álló partnerünkről van szó. A válság idején ez a válság nagy destabilizációt vezethet a társadalomban, és ezért politikailag is támogatnunk kell Ukrajnát, és minél többet támogatjuk Ukrajnát, annál nagyobb reformokat várhatunk tőlük. A gazdasági válság Ukrajnában nem csak Ukrajna kérdése, ez egy közös probléma. mindenképpen támogatom a makrogazdasági, makrofinanszírozási támogatást Ukrajna számára, és úgy vélem, hogy eh, még több támogatást kell adni, hiszen minél jobban támogatjuk Ukrajnát, annál több mindent lehet tőlük várni. Köszönöm. Gracias. Köszönjük szépen. Most Szalabrakosz képviselő úr kap szót egy percben. Köszönöm, elnök úr. Kétségtelen, hogy a beruházási bank sikertörténete tudhat maga mögött. Különösen, ami az EU projektekkel kapcsolatos célok elérését, a kis és középméretű vállalkozások segítését illeti. Ők, azok, ezek a vállalkozások, azok, amelyek a gazdaságot különösen válsághelyzetekben életben tartják, munkahelyeket teremtenek, őriznek meg, és a társadalmi békéről gondoskodnak. Nem beszélhetünk azonban társadalmi békéről a Görögországban. Nem tudjuk, hogy ez a görög válság kiterjed-e majd más országokra is, vagy megmarad a, a mi problémánk. Ha Galileo ma élne, akkor azt mondaná, hogy nem azt mondaná, hogy a Föld forog a tengelye körül, hanem azt, hogy a Föld ö, őrült módon pörög a tengelye körül, annyira sok és gyors a változás a világban. Az gazdasági politikák integrációja végre napirendre kéne, hogy kerüljön. Megvan az EU-ban a know-how arra, hogy ezt megvalósítsa. Azt javaslom ezért, különösen Rén biztos úr felé, hogy mivel nagyra becsülöm őt és szakmai kvalitásait, hogy jelenlegi funkciójában próbálja ö, elérni, hogy megszülessen az Európai Hitelminősítő ügy, Ügynökség. Ja, danke. Martin úr, igen, köszönöm szépen. Sokan utaltak már az EBB jelentőségére, és emlegették azt, hogy mennyire fontos a szociális konvergencióhoz való hozzájárulása. Én a politikai kontextust szeretném kiemelni. Azt láthatjuk, azt látjuk nagy aggájjal, hogy számos országban a szélső jobboldal egyre jobban megjelenik, és pontosan azért, mert az Európai Unióban a szociális konvergencia nem úgy működik, ahogy szerettük volna, és ezek a szélső jobboldalak gyakran báránybőrbe bújt farkasokként lépnek fel. Én ismerem az elnök úrnak a politikai betegségét, és Mönszerről, amit mondott például, elmondta a beszédét, és a politikai ellenfelét engem pszichopatának nevezett. Ez a Hitler fasizmusnak a ö, módja, hogy beszéltek. Így nem lehet a politikai ellenfeleket szönként beállítani. Úgy gondolom, hogy lépjen, ezzel fel kell lépnie, és mindenképpen az EBB-nek még átláthatóbbnak kell lennie, mert ö, az EBB segítsége sokat jelentett az új fasiszták leküzdésében. Köszönöm szépen. Szofi Okolni kapja meg a szót másfél percre. Köszönöm szépen, elnök úr. Ezzel a jelentéssel, a 2008-as éves jelentésről szóló EBB um, jelentéssel igazából születésnapot is ünnepelünk, ugyanis több mint 50 éve az EBB aktív módon hozzájárul uh, kontinensünk gazdasági fejlődéséhez hosszú távú hitelnyújtó bankról van szó, amely rendkívül fontos szerepet tölt be a mostani válságellenes intézkedések szempontjából is. 2008 óta egyetlen egy év alatt több mint 10 milliárd eurót, euróval többet helyezett ki hitelként az EBB. A regionális fejlesztési szakbizottság, illetve az EKON szakbizottság tagjaként kimondottan érdekel a KKV-knak nyújtott EBB hitel. Nagyon fontos ugyanis számomra az, hogy a Zseremihez hasonló intézkedéseket folytassuk a jövőben is. Ugyanis kockázati tőkére van szüksége a KKV-knak, illetve a mm, különböző támogatási formákat ki kell, hogy használják ezt. Jean-Pierre Odi, az Overnyi régióba például 25 millió eurós hitelről számolt be. Itt a Federhez kapcsolódva is olyan projekteket lehet támogatni, amely ebben a régióban a válságból való kilábalást segíti. Úgyhogy nagyon örülünk a történteknek, és Mélystat úr, önnek nagyon is gratulálok a munkájához ebben az irányban, csak így tovább. Elnök úr, köszönöm szépen. Berman képviselő következik egy percre. Köszönöm szépen. Köszönöm, elnök úr. Az EU-n belül 2008-ban a beruházási bank gyorsan és hatékonyan reagált a pénzügyi válságra, azáltal, hogy megduplázta gyakorlatilag a beruházásait a kis és középvállalkozások felé. De a beruházási banknak ö, volt mégis egy hiányossága, nem sikerült az anticiklikus politikáját megvalósítani. Ja. Ö, Jelentősen nőtt a jelenléte Dél-Amerikában, Ázsiában, fejlődő országban, de ott mégis túl lassan reagált. Mint a fejlődő intéz, országokért és felelős beruházási bank, ezt a tevékenységét is meg kéne erősítenie, és megfelelő tőke szükséges ehhez. A külső tevékenységei között többet kéne beruházni a beruházási banknak a pénzügyi szolgáltatásokba és a harmadik világ kis és középméretű vállalkozásaiba, ezáltal támogathatja a fejlődő országokban is a fenntarthatóságot. Köszönöm szépen, most pedig egy percben Stavrakakis úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt elnök a kedves kollégák! Szeretnék mindannyiunk nevében köszönetet mondani Mésztát úrnak, és gratulálni az Európai Beruházási Bank tevékenységéhez, ugyanis azt hiszem, hogy ő nagyon jó ellenpéldát mutat a mai helyzetben. Ugyanakkor Ugyanakkor szeretném a tegnapi aténi tüntetésben meghalt három személy családtagjai felé közvetíteni, tolmácsolni mindannyiunk őszinte részvétét. Visszatérve az EBB-re, ez egy igazi sikertörténet, ugyanis az EBB egyre több hitelt nyújtott olyan országokban, amelyeknek szüksége volt rá a válság legkeményebb időszakában, így pedig a versenyképességet lehetett növelni az Európai Unió egésze számára. Ezzel a politikával az Európai Beruházási Bank az innovációt is támogatta. Éppen ezért kimondhatjuk, hogy a Beruházási Bank szerepe egyre fontosabb lesz, nem csak a konvergencia célkitűzések megvalósítása szempontjából, hanem a 2020-as stratégia megvalósítása szempontjából is azzá válik majd olyan eszközöket fejleszt ki az Európai Beruházási Bank, amelyek ezeket a célokat szolgálják. Itt különösképpen gondolok azokra a kezdeményezésekre, amelyek helyi szinten segítik az energiaprojektek megvalósítását, és itt félbeszakítja az eldök. Sajnálom, hogy félbe kell szakítanom, de már rég lejárt a beszéd ideje. Bácsi Tisz úr kap szót. Köszönöm szépen a szót, elnök úr. A pénzügyi válság mindannyiunkat sújtott. És a beruházási bank KKV felé nyújtott támogatása megfogható, nagyon hasznos intézkedés volt. 2008-ban az EBB 42 kal növelte a kkv felé történő hitelezését. A válság azonban nem ért véget, a munkanélküliség még mindig nő. Ezért azon kellene lennünk, hogy a beruházási bank a jó irányban megkezdett tevékenységét folytassa, még tovább erősítse a kis és középvállalkozásokat, a tőkehiányuk számára megoldást mm, nyújtson, hogy átvészelhessék ezt a nehéz időszakot. És különösen azokban az országokban, amelyeket legsúlyosabban érintett a válság, az EBB-nek jobban oda kéne figyelnie az energia és közlekedési infrastruktúrális projektekre. Köszönöm szépen, most pedig de rossz a kollega következik egy percre. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, hogyha nem lenne az EBB, akkor most mindenképpen azon lennénk, hogy létrehozzuk ezt. Mindenképpen támogatom azt, hogy hitelek mennyiségét növelni kell, és támogatni kell a nem EU államokat is. Azonban nem szabad elvesztegetni ezt az értékes forrásunkat. Mindenképpen egy európai mechanizmusra van szükség a pénzügyi stabilitást illetően. Mi azt szeretnénk, hogyha tagállamokat megfelelő módon lehetne támogatni, és ez egyértelműen megmutatná a piacnak, és főként a spekulátoroknak, hogy mi nem vagyunk hajlandóak arra, hogy megengedjük azt, hogy bármilyen tagállamot szétromboljanak, mint hogy ezt most láthatjuk Görögország esetében, vagy akár ami megtörténhet más országokkal is, például a saját hazámmal Írországgal is. Köszönöm szépen, utolsó felszólalónk a mai vitánkban kollega. szépen, Ebben a mostani válságos helyzetben kimondhatjuk, hogy az Európai Beruházási Bank hamar meg tudta változtatni prioritásait azért, hogy a kis és középvállalkozásoknak nyújtson hiteleket hiszen ezek voltak azok a vállalkozások, amelyeket leginkább sújtott a válság, és amelyeknek leginkább szüksége volt a hitelekre. Éppen ezért most még azt kell megvizsgálnunk, hogy a jövőben bizonyos projektek társfinanszírozását az új tagállamokban mennyire tudja a bank támogatni, hiszen ezekben az országokban sajnos elég nagy nehézségekkel küzd a gazdaság, a helyi gazdaság, a kis- és középvállalkozások nagyon nehezen tudnak európai pénzekhez jutni, és egyébként a helyi pénzpiacokon is nehezen jutnak hitelhez. Olyan országokról van szó, amelyek egyáltalán nem tudják a kohéziót megvalósítani és gazdaságukat növekedési pályára állítani. Az Európai Beruházási Bank nagyon fontos szerepet tölt be a gazdaság élénkítése szempontjából, éppen ezért szeretném azt támogatni, hogy az Európai Unió jogi személyiségként részt vegyen a bank irányításában és tagjává váljon a banknak. Elnök, köszönöm szépen, Krecu asszony. Most pedig következik a Catch the Eye rendszer, spontán felszólalások 30 percben. Mölcer úr kapja meg a szót. 30 másodpercben. Kolléga. Esetleg más kolléga? Elnök úr, a 151-es sik alapján engedjen meg egy személyes megjegyzést, miután Hans Péter Mártin személyemben megtámadott. Fontosnak tartom azt, hogy leszögezzük, hogy hogyha egy ö, politikai ellenfelünkkel nem értünk egyet, akkor ez még nem teszi, ö, nem hatalmazza megfelelőt arra, hogy média kampányt folytasson személyek és komplet intézmények ellen. Az egy olyan ember, aki titkos kamerákkal figyeli meg a többi társát, az a jövőben, ha lehetséges, akkor fogja vissza magát. Nem kívánok vele egy teremben ülni, minden vágyát visszautasítom, és úgy gondolom, hogy Hans Péter Martinnak vissza kéne vannai az előbb elmondottakat. Köszönöm szépen, Mölcer úr. A jegyzőkönyvbe vettük az ön felszólalását, és most pedig következik a Catch the Eye rendszerben a spontán felszólalások, amelynek keretében öt kolléga fog felszólalni. Először Duran Petó úr következik. Kedves kollégák, nagyon szeretnék tiszta szívből gratulálni az Európai Beruházási Banknak, amely rengeteg erőfeszítést tett annak érdekében, hogy betöltse szerepét. Fontos szerepe ez egyébként főként most a válság időszakában. A konvergencia kritériumok szempontjából is fontos célokat fogalmaztunk meg. 28 millió euró, ez kb. 41 százalékát jelenti a beruházási bank projektjeinek összességéhez képest, amely a legszegényebb régióknak megy. Nos, hát ezeket a régiókat csak akkor tudjuk segíteni, amikor infrastruktúrát építünk ott. Szóval szociális infrastruktúrára is gondolok, olyan infrastruktúrára, amely megfelel az európai normáknak, kritériumoknak. Éppen ezért szeretném azt kérni, hogyha az Európai Uniós szociális kohéziót támogató munkáját folytatná a jövőben is az Európai Beruházási Bank. Elnök, köszönöm szépen. Most Zsors Krutász következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Az Európai Beruházási Banknak fontos szerepe van az Európai Uniós konvergencia tehát a különbségek kiegyenlítése szempontjából. Most a válság még inkább rámutatott arra, hogy közbefektetésekre, beruházásokra van szükség. Az EBB a válság során nagyon gyorsan lépett fel. Románia például 1,5 milliárd eurós hitelt kapott 2009-ben az EBB-től. Ez pedig azt is mutatja, hogy az EBB mindent megtesz annak érdekében, hogy az európai csatlakozás, a nagy csatlakozási hullámok után kiegyensúlyozza, az, vagy kiegyenlítse az Európai Uniós területek közötti különbségeket. Tehát így lehet felvetni a harcot a munkanélküliség ellen is, és jó lenne az, hogyha évről évre ezeknek a hiteleknek a hatékonyságát értékelnénk, annak érdekében, hogy nagyobb átláthatóságot biztosítsunk, és hogy csökkenjen a bürokrácia. Elnök, köszönöm szépen, most megadom a szót Andrik Jene asszonynak. Köszönöm szépen, tisztelt Májstett elnök úr, tisztelt biztos úr. Látnunk kell azt, hogy az EBB mennyire fontos a gazdaságunk fellenítése szempontjából. Litvánia, hazám, ugyancsak számára nagyon fontos az EBB, és nagyon fontos volt számunkra az az élénkető csomag, amelyet kaptunk, főként a KKV-k esetében, de fontos volt ez ahhoz, hogy a közlekedési projekteket, illetve a zöld technológiákat előtérbe lehessen segíteni. Nagyon fontos, hogy a keleti szomszédoknak is adjunk hiteleket, hiszen őket is érinti a válság, és nekik is szükség van a befektetésekre, illetve a hitelekre. Főként a környezetvédelem, energia és a közlekedés területén kellnek beruházások. Nagyon fontos az energia beruházások, hiszen tudjuk, hogy milyen problémák vannak, közben az elnök megszakította a felszorolót. Most eh, Guzin kollega kapja meg a szót panie przewodniczący! köszönöm elnök úr! E, köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék csatlakozni azokhoz, akik e, e, gratuláltak Maestat úrnak, illetve az EBB-nek. És szeretnék Deutsch kollégának is gratulálni. Az EBB stabilizáló szerepe központi fontosságú az Európai Unióban, illetve a tagállamokban, hiszen az EU-ban a fejlődés támogatás nagy kohéziót eredményez, ezért csak hangsúlyozni tudjuk azt, hogy mennyire fontos a kkv k finanszírozása szempontjából az EBB szerepe. A Lisszaboni benne, és benne van az, hogy a KKV-k nélkül nem lehet erősíteni a munkahelyteremtést, a külső dimenziót, illetően vannak szomszédos országai az Európai Uniónak, akik ugyancsak hasznot húzhatnak az EBB tevékenységéből. Megszakította az elnök a felszólalót, Rübig úr következik. Köszönöm, elnök úr. Mestet elnök úr, érdekelne ebben a vitában a Bázel 3-ról alkotott véleménye, hogy néz ki most a bankfelügyeleti rendszer, milyen hatása lehet egy ilyen új rendszernek a beruházási alapra, befektetési alapra. És szükségesnek látja-e egy ilyen intézmény létrehozását a jelenlegi válság kapcsán, a bonitás növelése érdekében, hogy látja a jövőben a kockázati tőke ellátottságunkat válsághelyzetekben. helyzetekben úgy gondolom, hogy pont a kis és középméretű cégeknek nehéz időszakban az európai beruházási alapból nyújtott pénzeknek különös jelentősége van, és én is köszönöm a banknak, hogy a többi fejlesztési banka jól együttműködött, és közösen a kicsikre helyezték a hangsúlyt, és ezen belül, ezen mellett is az európai hálózatok fejlesztésére. Következő Felszólalunk. Mestett elnök úr, hogy reagálhasson a felé intézett megjegyzésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretném megköszönni mindazoknak, akik felszólaltak, a kommentárjaikat, megjegyzéseiket, természetesen jó néhány kérdés, amelyet felvetettek, mélyebb elemzést érdemelne, de itt most csak néhány gondolatot tudok kifejteni. kérdéseik egy része a mi működési prioritásainkra vonatkozott, másik része pedig az ellenőrzés, illetve a kormányzás vagy irányítás kérdésére. Nézzük először a műveleteinket. Többen is a KKV-knak nyújtott hiteleink hívták fel a figyelmet. Győri asszony, Schmidt úr, nagyon is helyesen a KKV-knak nyújtott támogatásokra helyezték a hangsúlyt, és ahogyan önök is láthatták, 2008-ban egy új pénzügyi terméket dolgoztunk ki, amely a kis és középvállalkozásokat támogató bankok számára nyújtott hiteleinket jelenti. Ez azt jelenteni egyben, hogy 2008 legutolsó trimeszterétől 2009 végéig 21 milliárdos összegben írtunk alá hitelszerződéseket, ezekből 16 milliárdot már ki is fizettünk, és az elmúlt év végén több mint 90%-át ezeknek a pénzösszegeknek már el is juttatták a partnerbankok a kis- és középvállalkozásoknak. Azt hiszem, hogy ilyen szempontból fontos az, hogy a kereskedelmi bankokkal kapcsolatba lépjünk, ahogyan Győri asszony is rámutatott. Nem csak a, nem csak a hagyományos bankokra gondolunk, hanem a helyi bankokra, illetve a takarékszövetkezetekre is. Ugye van az Európai Beruházási Alap, velük Mm, együttműködésben tudunk olyan garanciákat nyújtani, amelyek a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelekre jelentenek garanciát. Ez pedig egy nagyon konkrét ellenőrzési formát jelent, de egyébként köszönöm szépen mindazoknak, akik támogatásukról biztosítottak. A másik működési prioritás, amely az önök figyelmét és érdeklődését is felkeltette, a konvergencia területekre vonatkozik, és itt valóban nagyon fontos számunkra is az, hogy az Európai Beruházási Bank az úgynevezett konvergencia régiókban tovább növelje tevékenységét. 2009-ben a hitelkihelyezéseink az új tagállamokban tovább növekedtek, de a régiekben is, ez pedig azt mutatja, hogy szeretnénk csökkenteni a tagállamok közötti életszínvonalbeli különbségeket, tehát a konvergenciára helyezzük a hangsúlyt, és ahogyan Kádenbach asszony is és mások is rámutattak, fontos az, hogy jó együttműködésben dolgozzunk a strukturális alapok szempontjából is az Európai Bizottsággal. Tehát a bizottsággal több közös programot is beindítottunk, aznak érdekében, hogy technikai segítségnyújtást tudjunk adni a strukturális alapok felhasználásával kapcsolatban, ez a Jasper, aztán ott van a Jeremy, amely pedig a strukturális alapokra vonatkozik, és itt egy olyan pénzügyi konstrukciót dolgoztunk ki, amely a revolving jelleget erősíti, tehát többször fel lehet használni ugyanazt az összeget, és aztán ott van a Jessica is, amely pedig ugyanezt a gondolatot követi a strukturális alapok szempontjából. Harmadik működési prioritásunk az energiaprojektek támogatása, illetve a klímaváltozás elleni harc. Erről lehet, hogy jó lenne egy részletesebb vitát folytatni, mert ez nagyon érdekes kérdés, de minden esetre az európai stratégiákkal összhangban az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások jelentik számunkra a prioritásokat. Lambert úr a 2002 és 2008 közötti időszakra vonatkozólag mondott adatokat, de hogyha 2009-et nézzük, akkor már azt látjuk, hogy meg, igenis, és megfordult ez az arány, ugyanis 2009-ben több mint 4 milliárdot költöttünk a megújuló energiaforrás projektekre, és ez pedig bizony 80%-át jelenti az elektromos áramtermelő projektek támogatásának. Tehát igenis, és megfordult ez az arány szerencsére, és ezzel most már inkább az energiahatékonyságba, illetve a megújuló energiaforrásokban tudunk gondolkodni. Köszönöm szépen azt a felszólalást is, Stavrakakis úr részéről, aki az ELENA programra utalt, ez megint csak a bizottsággal közös program, ez egy technikai segítségnyújtás az energiahatékonysági projektek tekintetében. Most néhány kérdésre szeretnék visszatérni, megint csak az energiával kapcsolatban. Benelet Atú asszonynak azt tudom válaszolni, hogy minden egyes tagállam szuverén joga, hogy döntös, döntést hozzon a policy mixel kapcsolatban, most az, hogy ha egy, egy állam nukleáris energiát szeretne felhasználni az energiamixében, hát ezt megteheti, ezt mi nem kritizálhatjuk, de az biztos, hogy mi viszont csak a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos projekteket fogjuk pénzügyileg is támogatni. Odi úr ismeri már a mi véleményünket, teljes mértékben nyitva állunk az ellenőrzések előtt. A számvevőszék egyébként ellenőrzi is tevékenységünket, az Olaf is, az Európai Ombudsman, tehát szerintem már most is a leginkább ellenőrzött nemzetközi pénzügyi intézet vagyunk. De ugyanakkor úgy gondolom, hogy egy bankfelügyeleti rendszer valóban hasznos lenne, és teljes mértékben nyitva állunk a javaslatok előtt, várjuk a javaslatokat az új európai bankfelügyeleti rendszer megvalósításának fényében is. Aztán, ami pedig a munkálatokat illeti, most egyelőre még csak konzultációs időszakban vagyunk, tehát a paramétereket még azért nem látjuk pontosan. Az offshore ügyletekkel kapcsolatban. Ez nagyon is fel, fontos terület számunkra, odafigyelünk erre, erről is szeretnék az új politikáinkról beszélni az adóelkerülés, adócsalás, az offshore kihelyezések elkerülését szeretnénk biztosítani. Schmidt úr is rámutatott erre a problémára, valóban ez fontos. A férfiak és a nők közötti együttműködés tekintetében, illetve egy egyensúlyok tekintetében igaz, túl kevés nő dolgozik nálunk, ezzel kapcsolatban reméljük, hogy a közeljövőben, néhány éven belül a helyzetet korrigálni tudjuk, de minden esetre odafigyelünk erre a problémára, mert jelenleg valóban elfogadhatatlan az, hogy mennyire kevés nő dolgozik köreinkben. Elnök, köszönöm szépen. Most pedig Rén biztos kapja meg a szót. Arvoisa puhemies, hyvät parlamentin jäsenet. Köszönöm eh, szépen. Először is eh, szeretnék köszönetet mondani ezért a nagyon tényszerű, konstruktív vitáért, amelyet ma lefolytattunk. Különösképpen szeretnék Deutsch úrnak köszönetet mondani a kitűnő jelentéséért. Ezen kívül szeretnék három dolgot kiemelni. Először is eh, teljes mértékben bízok abban, hogy ez a vita és ez a jelentés kitűnő kiinduló pontot fog eredményezni a jövő számára. Most már nagyon gyorsan hagyhatjuk az EBB új külső mandátumát. Ez nagyon fontos annak érdekében, hogy külső célkötőzéseket tudjunk megvalósítani, főként a fejlesztési politika területén. Az EBB nagyon fontos partnere az Európai Bizottságnak, főként az EU 2020-as stratégiát illetően, illetve annak végrehajtását illetően. Különösképpen a fenntartható fejlődés és foglalkoztatás területén. Az EBB képes arra, hogy infrastruktúrákat hozzon létre, hogy támogassa az innovációt, illetve hogy segítsen a KKV-knak. Ebben a tekintetben is nagyon szorosan együttműködünk az EBB-vel. Tisztelt képviselők! A harmadik pontom a következő. Önök közül sokan utaltak a görögországi válságra, és joggal tették ezt. Tegnap már eh, kifejeztem sajnálatomat a vita során azon áldozatok miatt, akik életüket vesztették az erőszakos demonstrációk következtében tegnap Aténban. Az erős szavak a demokráciához tartoznak, de az erőszakot sohasem szabad elfogadnunk. Valahol meg kell húzni a vonalat, és az erőszak már ez a vonal. Az Európai Bizottság azon van, hogy stabilizálja a görög gazdaságot, és egy nagyméretű csomagot tervezünk Görögország számára, amit el is fogadtak most már. A cél az az, hogy sikerüljön valóban stabilizálni a görög gazdaságot. Az elmúlt héten az Eurócsoport is találkozott a múlt héten, és egy nagyméretű stabilizációs csomagot hoztak létre 110 milliárd euró értékben. Az Eurócsoport, amely a ebből áll, azt a döntést hozta, ezt a döntést hozta meg az EBB, eh, illetve a Központi Bank ajánlás alapján. Ez nagyon nehéz döntés volt, de nagyon fontos döntés volt, sőt, felelős döntés volt ez. Most már azon van a hangsúly, hogy az összes nemzeti parlament ratifikálja ezt a döntést. Bízom abban, hogy önök is támogatni fognak ebben az igyekezetünkben nem csak Görögországról van itt szó, nem csak Görögországot érinti ez, hanem ez érinti az egész eurozóna stabilitását is. Egyfajta kismértékű erdőtűz van Görögországban most, és meg kell állítanunk ezt a tüzet, nehogy átterjedjen más országokra is. Nem szabad most populistáknak lennünk, nem szabad most könnyű pontokat szereznünk, hanem inkább felelősségteljesen kell fellépnünk. Ez a legfontosabb politikai projektünk, amelyet most le kell folytatnunk, ez a szolidatás projektje. Quien quedan dos minutos, el señor eh, Tamás Deutsch. Köszönöm szépen, most pedig Deutsch úr következik két percre. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt eh, Májstadt elnök úr, Rén Eh, biztos úr engedjék meg hogy én magam is megköszönjem képviselőtársaimnak elnök úrnak biztos úrnak ezt az értékes vitát. három megjegyzést engedjenek meg gy a több hónap óta tartó alapos és szerintem értékes előkésztő munka végén a mai szavazást megelőzően. ahogy monte fogalmazott több száz esztendővel ezelőtt a sikeres háborúhoz a háború sikeres megvvásához pénz pénz és pénz kell. nyilvánvaló hogy mindannyiunkat érintő gazdasági problémák megoldásához munkahelyteremtésre munkahelyteremtésre és munkahelyteremtésre van szükség. fontos hogy az európai beruházási bank eddig is ezt a célkitűzést szem előtt tartotta és a mai vita is megerősthet mindenkit abban hogy továbbra is partnere lesz mind az európai parlamentnek mind pedig a bizottságnak a tanácsnak ebbéli törekvésekben fontosnak érzem azokat a képviselői észrevételeket amelyek a válság érintette uniós tagországok felé forduló nagyobb beruházási banki figyelmet szorgalmazzák azt gondolom hogy itt is nyitott kapukat döngetünk és végül de nem utolsó sorban az európai beruházási bank unión kvüli hitelezési politikájával kapcsolatos felhatalmazás tekintetében én fontosnak érzem azokat az észrevételeket amelyek most hangot kaptak itt a plenáris vitán is amely észrevételek az unióval határos európai országok támogatásának hitelezésének a fontosságát húzták alá ukrajnát emltették illetve a balkáni térséget én magam is egyetértek ezekkel. végül de nem utolsó sorban engedjék meg hogy két eh, úriember nevét most itt a vita végén megemltsem ilyenkor mindig az intézmények vezetőit szokták elismerő szavakkal illetni én gratulálok természetesen az eddigi munkához maystadt elnök úrnak de engedjék meg hogy de crayonc úr és brito úr munkáját is megköszönjem akik kiváló partnerei voltak az európai parlamentnek és végül de nem utolsó sorban engedjék meg hogy köszönetet mondjak képviselőtársaim együttműködésének közös munka volt közös a siker is. köszönöm szépen a figyelmüket. Gracias. Gracias, señor Deutsch. Köszönöm szépen, Deutsch úr, és gratulálok a munkájához. Hans Péter Mártin kért szót ismételten a személyes megjegyzések miatt. Tisztelt Melzer úr ugyanis utalt az ő viselkedésére, illetve a 151-es cikk értelmében most válaszolhat ezekre a megjegyzésekre. Tehát most személyes megjegyzésekről van szó, de nem szabad, hogy egyfajta pingpong játék alakuljon ki, hogy egymásra kezdenek mutogatni. Tehát egy percben kérem válaszoljon, és ezzel zárja is le ezt a témát. És arra kérném önt, hogy tartsa magát ahhoz, ami az eljárási szabályzatban áll. Egy perc után megvonom öntől a szót. Köszönöm szépen, elnök! Hát elég szomorú az, hogy a plenárison kell ezzel foglalkozni. Szeretnék arra utalni, hogy Mölcer úr nem igazi tényeket állít most nem mondta azt, hogy pszichopata vagyok, de többször emlegette az elmúlt évben, hogy a pszichiátriára kellene menni, ez, ez a szélsőségesek munkája. Mölcer úr pártja, úgy gondolom, hogy itt nem csak a, a válsággal kell foglalkoznunk, hanem ezzel a nagyon-nagyon veszélyes újjáérdésével a szélső jobb oldalnak. És hogyha ön itt ülne, elnök úr, az ön politikai múltjával, akkor láthatná, hogy Ausztriában és Magyarországon milyen súlyos erők életnek újra. Ezzel ezt a vitát lezárom, mondja az elnök. A szavazás a megvitatott szövegről, még